Folytatjuk a munkát, és jönnek a szavazat magyarázatok. Rendben, Aspettiamo un attimo. Egy picit várunk, mielőtt elkezdjük a szavazat magyarázatok sorát. Megvárjuk, amíg képviselőtársaink, akik nem szeretnének részt venni, a szavazatmagyarázatokban elhagyják az üléstermet. Köszönöm szépen Avramopoulos biztosnak, hogy itt volt velünk ma délelőtt, nyomon követte a vitát, és részt is vett a vitában. Kinek? Eh, Képviselőtársaim, elkezdjük a szavazatmagyarázatokat. Nagyon sokan jelezték, hogy meg szeretnék magyarázni szavazatukat. Azonban csupán eh, háromnegyed eh, háromig folytathatjuk a munkát annak érdekében, hogy a szolgálatok felkészítsék az üléstermet a három órakor kezdődő ülésre. Ilyen módon a, azokat a magyarazatokat, amelyeket nem sikerült megtartani, ezeket írásos formában lehet majd benyújtani. Már is megkezdjük a munkát. A parlament 2016-os évi ülésnaptáráról és e körben pedig Daniel Hanan kért szót, akinek meg is adom a szót. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Köszönöm szépen. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy ennek a Brüsszel és Strasbourg közötti zarándoklatnak mik az ellenérvei, ezeket most nem fogom még egyszer itt felsorolni mindenki előtt. Nyilván itt vagyunk, amikor muszáj, de hát az a tény, hogy ezt az egész bürokráciát nem tudjuk megváltoztatni, ez azért mégiscsak mutatja, hogy eh, hogyan dolgozunk. Ez egyértelműen mutatja, hogy hogyan dolgozik az Európai Unió. Itt állnak ezek az óriási kamionok, szállítják a papírt balra-jobbra, mint hogyha az e-mail előtti időszakban élnénk, pedig a világ azért elég sokat eh, változott, bár természetesen tudom, hogy gondolnunk kell azokra a kamionsofőrökre is, akiknek az a munkája, hogy ide-oda szállítják a papírt, ők is csak valakinek eh, dolgoznak meg kellene néznünk, hogy a mi kormányaink milyen módon tudnák esetleg megreformálni azt, hogy hogyan működünk. Meg kell néznünk, hogy miért vagyunk ennyire ambíció hiányosak ebben a kérdésben, különben úgy működik tovább a rendszer, ahogy működik, és azok a kevesek, akik profitálnak belőle, azok ennek nagyon örülnek. Köszönöm szépen, Enen úr. Passiamo al dibattito sulla raccomandazione. Most átérünk a pénzügyi rendszerek pénzmosás, terrorizmus finanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése. Puszpisi képviselő parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Örömmel támogattam ezt a javaslatot, hogy egy irányelvet meg ö, reformáljunk a pénzmosás elleni harc érdekében. Ez nagyon fontos kérdés a cseh köztársaságban. Nagyon örülök, hogy a névtelen részvényeket is megvizsgálják, tudni fogjuk azt, hogy kinek milyen cége van, A cseh köztársaságban olyan jogszabályokat akarunk alkotni, amelyel megtiltjuk az ilyen névtelen csekkek létét. Örülök, hogy az Európai Unió is abba az irányba indult el, hogy nehezebb lesz a bűncselekményből származó pénzmosás. Köszönöm. Gil képviselő következik egy percben parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Én az irányelv szóló jelentés mellett szavaztam, mert nagyon fontos szerepet játszhat a pénzmosás, terrorizmus finanszírozás céljára való finanszírozás elleni harcban. Minél nagyobb az átláthatóság, annál jobb. Hogyha hivatalos regisztereink lesznek, akkor átláthatóbbá válik a pénzügyi folyamat. Azonban a közelmúlt eseményei azt mutatták, hogy továbbra is az itt dolgozók információin kell, hogy alapuljanak ismereteink. A tagállamok ugyanis gyakorta nem hajlandók az ismeretek kiszolgáltatására. Úgyhogy szerintem további lépése van szüksége európai keretekre, hogy vétessük őket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gil asszony. Hanan képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen. Észrevettem valamit itt a teremben. Amikor valaki az EU testületek, legyen az az Európol, a Eurotrust, vagy valami más testület hatáskörét ki akarják terjeszteni, mindig az az érvük, hogy biztonságról van szó. Mindig azt mondják aztán, hogy ó, hát ha biztonságról van szó, ezzel nem vitatkozunk. Tehát, ami az FBI-jal kapcsolatos Észak-Amerikában, gyakorlatilag itt is ugyanezt történt, ott is ugyanezt történt, a pénzmosás, a terrorizmus eh, elleni fellépéssel kezdődött, és aztán most már te elterjedt az egész Egyesült Államokra. Eh, attól függe, eh, függetlenül, hogy nem érzem magam szabadabbnak, nem is érzem magam biztonságosabb a környezet én inkább azt szeretném, hogyha együttműködnének önkéntesen ezek a hírszerző szervek globálisan az Európai Unió alatt. William Pitt, az ifjabb, azt mondta, a szükség minden emberi szabadság megnyírbálásának megindoklása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Flanagan képviselő következik, egy percen parancsoljon. Köszönöm ezt a lehetőséget. Írország tapasztalatai alapján, hogy hogy használják fel a terroristák a pénzt, a pénzmosás elleni harc, a terrorizmus finanszírozás elleni harc nagyon fontos minden ír számára. Nem akarom részletesen elmesélni, hogy Írországban milyen hatása volt ennek, és hogy hogy sikerült most ezt felszámolni, de olyan eredményekkel járt ez, hogy a terrorizmus miért jobban elterjedt. A pénzügyi finanszírozás, a terrorizmusra gondolok itt, ennek a hatása az egész világon érezke, érezhető, hiszen az egyes kormányok segítik ezt elő. Nálunk is így van ez, és most az IFSI köti meg a kezét, ugyanaz a pénzügyi központ, ami annyira alacsonyan vagy magasan található a skálán, attól függ honnan tekintjük, gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint a New York Times-ban a vadnyugat. Nagyon nehéz felvenni vele a harcot, ez vicc, nem? Köszönöm. Köszönöm szépen, Sógor képviselő egy percben. I'm in favor of the... Köszönöm szépen. Természetesen támogatom a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni fellépést. Megvannak a módszereink, megvagyunk, megvannak a lehetőségeink, és most már végre ezeket alakítottuk is az új kihívásokhoz és az új problémákhoz. Létrejött egy task force is, amely megfelelőképpen fel tud lépni, és ráadásul a megfelelő nemzetközi szabályokhoz alkalmazott szabályrendszert sikerült most itt is az Európai Unióban létrehozni, tehát egy nagyon magas szintű védelmi rendszert. Úgy vélem, hogy ez az egész világ pénzügyi rendszerét védi, nem csak Európáét. Ugyanis úgy gondolom, hogy világszinten kell fellépnünk az ilyen problémák ellen. Ja. Köszönöm szépen, jár képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr úgy gondolom, hogy fel kell szólamolni a csalás, a félrevezetés ellen egységes közös piacot akarunk, azt akarjuk, hogy az emberek szabadon mozoghassanak, és a pénzmozgást is egyszerűsíteni akarjuk, de sajnos a gonosz is felüti a fejét és visszaél a szabadsággal. Ezért intenzívekkel kell foglalkoznunk a pénzmosással, és ahogy valaki megfogalmazta, pénzügyi terrorizmus jelenségével. Ezért nagyon fontos volt, hogy a bizottság javaslatához kiegészítéseket tettünk, ezért a joganyagot el tudtam fogadni, támogattam szavazatommal. Ugyanakkor a pénzmosásról szóló irányelv alkalmazását is nyomon követni kell, hiszen a gonosz erő, a gonosz oldal gyakran túl fantáziadús és újabb és újabb megoldásokat keres, tehát ne adjuk fel a harcot. Köszönöm szépen! Most pedig Petér képviselő egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Természetesen én is hozzájárulok teljes mértékben a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni célkitűzésekhez mindannyiunk közös célja, hogy minden egyes pénzmosási ügyet maximálisan fel tudjunk göngyölíteni, és hogy meg tudjuk állítani a terrorizmus finanszírozásra felhasznált csatornákat az új intézkedéseket maximálisan üdvözlöm, mert úgy vélem, hogy ezek átláthatóbbá teszik a pénzügyi piacot, megerősítik a belső piacot, és az Európai Unió pénzügyi rendszereit erősebbé, biztonságosabbá teszik. Maximálisan támogatom az átláthatóságot az információ átadás tekintetében is, illetve azt is nagyon jónak tartom, hogy naprakész nemzeti regisztereket kell alkalmazni a valódi tulajdonosokról. Ezt az információt csak természetesen a meghatározott szervek használhatják fel. Köszönöm szépen, Petit képviselő Gornis úr következik. A pénzmosás elleni harc és a szervezet bűnözés és a terrorizmus elleni harc rendben, de ezt komolyan gondolják, hogy a szervezet bűnözés, a terrorizmus a rendes bankokon keresztül működik, ugyan már nálunk, például Franciaországban az állami szabályozás alatt minden bank, minden bankár gyakorlatilag megfigyelő lett és pion. És így kellett elmondani azt, hogy a klienseinek mennyi pénze volt. Volt tízezer eurója valakinek a, a mint nekem is a bankban, és meg kellett magyaráznom, hogy honnan jött ez a pénz. Megkérdezték tőlem, hogy honnan. Azt mondtam, hogy az én koromban már a fiatal szeretők sokkal többe kerülnek, de hát nem igazán elégítettek ki őket a válaszom, mert azért én hűséges fér vagyok. De ugye ezek borzasztó hatásai ennek a jogszabálynak. Egészen pontosan ugyanezt láthatjuk a banki eh, szférában, például itt a parlamenten belül a bankban, még a az útlevél sem eregendő, hogy az ember megmagyarázza, hogy honnan származik a pénze. Ez pénzügyi terrorizmus. Köszönöm szépen, Maletics képviselő következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A terrorizmus elleni fellépés minden tagállam számára elengedhetetlen fontossággal bír. Máskülönben az Európai Unió pénzügyi rendszereit hozhatjuk veszélybe, és ilyen módon a társadalmakat szociálisan is veszélyezteti ez a jelenség. Ezért határozottan kell fellépni a terrorizmus finanszírozása ellen. Támogattam az irányelvhez benyújtott módosító indítványokat, amelyek arról szólnak, hogy további információkat kell biztosítani annak érdekében, hogy a cserélt információk kellő betekintést adjanak a pénzmozgásokba, és megfelelő elemzést is lehetővé tegyenek. Létezik egy a a jogszabálytervezet a határon átnyúló tevékenységekre nagy hangsúlyt fektet, és úgy gondolom, hogy itt egy előrelépést értünk el. Köszönöm szépen, lezártuk a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás anyagáról szóló vitát, és folytatjuk a pénzátutalásokat kísérő adatok dokumentumáról szóló szavazatmagyarázatokat és Posztpiszil kollega egy percben kért szót tessék. Köszönöm szépen. Természetesen támogattam ezt a tervet, mint ahogy az előzőt is. Ezekre a változtatásokra szükség volt, mert így több információt lehet majd begyűjteni a pénzek mozgásáról. Ez az információ halmaz, elképzelhető, hogy oda vezet, hogy a bankok ügyfelei úgy gondolják, hogy ennek az információnak egy része az ő magánéletükre tartozik, és ezeket nem kellene nekik elmondaniuk a bank irányába, de azért ne feledjük el, hogy ezekkel meg lehet állítani a terrorizmus finanszírozását és a pénzmosást. Tehát ezekre az információkra mégiscsak szükség lehet, ezért fontos, hogy támogassuk ezt a tervet. Ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy ezeket az információkat csak akkor lehessen felhasználni, amikor valóban valamilyen gyanú merül fel hozzá, súlyos bűncselekmény gyanúja. Köszönöm. Nina Jill kap szót, egy percben tessék parancsoljon. Elnök úr, támogattam ezt a rendelettervezetet, mely a pénzától utalásokat kísérő adatokról szól. Határozott lépéseket kell tenni a csalás és az adóelkerülés ellen, és így megerősítjük az átláthatóságot a pénzátutalások során, és jobban lehet védeni a nemzeti vagy az EU gazdasági érdekeit függünk a pénzintézetektől, hogy megfelelő információval hívják fel a figyelmünket a visszaélésekre. Koordinált válaszra van szükség a rendészeti és igazságügyi szervek részéről a tagállamokban, és standardizált eljárásra is szükség van a fizető, szol, fizetési szolgáltatások biztosítóitól és a pénzintézetektől a pénzmosás elleni fellépés során megengedhetetlen, hogy több milliárd eurót csalnak el az adóbevételekből. Ez ellen fel kell lépni. Köszönöm, Jill asszony. Most pedig, Ivana Maletics kap szót, szintén egy percben. Köszönöm a szót. Tekintettel a megelőzésre, a pénzmosásra a kapcsolatos nyomozásra, a terrorizmus elleni harcra. Ennek a rendeletnek a célja az, hogy jobban átlássuk a különböző pénzátutalásokat, több és több dokumentumot kell ezekhez most már csatolni. Ezen kívül a jogszabályok is erőteljesebbek lesznek, a szankciók szigorúbbak. Nagyon kényes terület ez, mert olyan adatokról van szó, amelyeket át kell adni annak érdekében, hogy monitorozni, azonosítani lehessen azokat, akik pénzeket utalnak át. Jelentősek is a változások a technológia állandó fejlődése miatt újabb és újabb lehetőségek nyílnak, és újabb és újabb kiskapukat kell bezárni. Annak érdekében, hogy a pénzügyi rendszer stabilitását biztosítsuk, támogattam ezt az új ajánlást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Maletics képviselő. Most pedig tovább lépünk. Második, ajánlás második olvasatra a fizetésképtelenségi eljárásról. Időközben üdvözlöm a hallgatóságot, aki megjelent itt az ülésteremben, és jelzem, hogy ez most nem egy igazi parlamenti vita, hanem csupán arról van szó, hogy a parlamenti képviselők megmagyarázzák, amennyiben igényük van erre, hogy miért szavaztak így, vagy másként a szavazás során. Megadom most pedig Poszpiszil képviselőnek egy percben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök úr, én támogattam ezt a jogszabálytervezetet. Támogattam a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó javaslatot. Tegnap már itt voltam, de elfelejtettem valamit mondani, mégpedig, hogy miért kértem szót, és ezért kértem szót a szavazatmagyarázatok körében, hogy itt megmondhassam, amit elfelejtettem a vita során. Ugyanis az a jó ebben a szabályozásban, hogy közös fizetésképtelenségi nyilvántartások állnak föl az EU-ban, és mint volt cseh miniszterelnök, igazságügyminiszter, a fizetésképtelenségi jogszabály bevezetése mellett voltam, már pedig meg kell akadályozni, hogy csak egy tagállamra terjedjenek ki ezek az információk. A cégeknek a potenciális hitelezőik, illetve adósaikról megfelelő információval kell rendelkezniük. Ez a közös nyilvántartás megfelelő információt biztosít meg mindenki számára. Köszönöm, most pedig Nina Jill kapszót parancsoljon. Köszönöm, igennel szavaztam, mert úgy gondolom, hogy végre eljutottunk egy kiegyensúlyozott megközelítéshez. Szerintem nagyon pozitív, hogy végre tíz év után sikerül végrehajtanunk ezt a rendeletet. 50 ezer olyan cégről van szó, amely napról napra határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásban vesz részt, vagy hát fizetés képtelenségi eljárást indítanak ellene, és ezeknek a határozatoknak a határokon túli elfogadhatósága rendkívül fontos. A hatály kiterjesztése a hibrid eljárásokra rendkívül fontos lépés volt. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb újdonság ebben a szövegben. Nagyon örülök annak, hogy a három hónapos plusz periódust is bevezették a fórum shopping elkerülése véget. Köszönöm szépen, Flanagan képviselő egy perc. <clears throat> Up to it. Köszönöm szépen. Két évvel ezelőtt Írország volt a civilizált világ egyik legrosszabb példája ezen a területen. Charles Dickens korából származtak a jogszabályok gyakorlatilag a kormánynak óriási problémái voltak a jelzálók kölcsönökkel, és újabb és újabb szabályokat kellett bevezetni. Azonban az emberek javát kell szolgálni az új szabályoknak, annak ellenére, hogy a bank ágazat rendkívüli módon befolyásolja őket a bankok kapják az utolsó vétójogot abban, hogy lehet-e valamilyen üzletet kötni, hogyha fizetésképtelenség áll fenn. Ez katasztrófa. Most már újra fel kell lépni a kormánynak, de ugyanakkor milyen óriási károkat szenvedtek el az emberek az elmúlt két év alatt. Egy csomó stressz és minden más. Ironikus, hogy Gyakorlatilag ilyen késői időpontban születnek szabályok Írországban a pénzügyi válságot követően. Remélhetőleg a történelem nem ismétli meg magát. Köszönöm szépen, Petír képviselő parancsoljon. Köszönöm a szót. Támogattam ezt a jelentést, és nagyon remélem, hogy minden fizetés képtelenségi eljárás felgyorsul, és kevésbé károsan érinti majd azokat a cégeket, amelyeknek ezeken a folyamatokon át kell menniük. Ugyanis a fizetésképtelenség minden cég számára rémálom. Ó, évekig eltarthat, és általában akkor indul be, amikor a helyzet reménytelen. Horvátországban vannak szabályok a fizetésképtelenség esetére, azonban nagyon sok fura ö, üzlet kapcsolódik egymáshoz, illetve ahhoz, hogy kinek kell eldöntenie azt, hogy mennyi az adóság. Ezen konkrét esetben úgy gondolom, hogy a jelentés rendkívül fontos, üdvözlöm elfogadását, és remélem, segíteni fog Horvátországban a dolgok rendezéséhez. Köszönöm szépen, Máletics képviselő következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, állok úr. A fizetésképtelenségi eljárások az egyik és a másik tagállam között jelentős különbségeket mutatnak, és ilyen módon kihatnak a közös piac működésére, valamint a tagállamok pénzügyi válság elleni ellenálló képességét is meghatározzák. Meg kell szüntetni az akadályokat, és biztosítani kell, hogy mindenki jól külön választhassa a rossz és a, cég, és a jó cégeket, Nincsen erre vonatkozó európai szabályozás, ám az európai szemeszterben tartalmazott lévő ajánlás teljesen világos. Átláthatóvá és gyorsá kell tenni az eljárást. A horvát jogszabály ezen a területen jól működő, ugyanakkor nem eléggé jól működő, ugyanakkor a kormánytól elvárjuk, hogy javítson ezen a jogszabályon. Nagyon örül, örömmel támogattam szavazatommal um, a hatály kibővítését ebben a kérdésben. Köszönöm szépen! Most pedig um, a Winkler jelentésről, a konfliktusok által érintett nagy kockázatokat jelentő térségből származó ásványok és fémek importőrei körében alkalmazott öntanúsításról szavazunk, és meg is adom Mária Arénának a szót, aki nincs itt. Úgyhogy nem adom meg neki, hanem már is Nina Jillnek adom meg a szót, tessék. Elnök úr, nagyon örülök annak, hogy elhalasztottuk a végszavazást a kockázatot okozó ásványokkal kapcsolatban, és hogy belekezdünk a trialógusba. Az EPP és az ECR közös állásfoglalást fogalmazott meg annak érdekében, hogy a megfelelő óvatossági eljárásokat el tudjuk indítani ezeknek a konfliktusos ásványoknak a kereskedelmében. Ezek az ásványok mind ott vannak a telefonjainkban, a számítógépeinkben, és ezeket rettenetes körülmények között rabszolgaként dolgozó kisgyermekek és nők termelik ki. Meg kell néznünk, hogy az ellátási láncokban, a kereskedelemben honnan érkeznek ezek az ásványok és fémek, és hogy ezeket milyen térségekben termelik ki, hogy ezeket milyen módon juttatják el az Európai Unióba, vagy Kínába például, milyen sötét rendszereken keresztül meg kell néznünk, hogy mennyi pénzt kell fizetni ezekért az ásványokért. A megfelelő elővigyázatosság elve szerintem alapvető fontosságú az ellátási láncban. Tehát szerintem ez olyan eljárás, ami nem jár különös bürokráciával, és ez a mikrocégeknek is megvalósítható. Köszönöm szépen, Tiziana Begin kapna szót egy percben, de nincs itt úgyhogy tovább is lépünk. Beszerre, Basterrechea, Beatriznek adom meg a szót, egy percben öné a szó. Europa tiene la oportunidad de minerales obtenidos en condiciones que... Európa előtt egyedüli lehetőség áll, hogy véget vessünk a konfliktusokból származó ásványok és fémek kereskedésének. Világos, határozott szabályokat kell megfogadni, és nyomon követhetővé kell tenni az ezen polgárháborús térségekből számú, származó ásványi anyagokkal való kereskedelmet. Az a kötelezettségünk Európai Uniós állampolgárként, hogy világosan, határozottan lépjünk fel, nem csak az ásványi anyagok és a fémek tekintetében, hanem ezek feldolgozását is meg kell vizsgálnunk meg kell akadályoznunk, hogy felvizezzék a szabályokat, máskülönben pedig morálisan kompromittálódunk. Köszönöm szépen, Rodríguez Pinero Fernández nincs itt, úgyhogy megadom Körtön Darlingnak, kollégának a szót, tessék. Thank you, Chair. Köszönöm a szót, elnök úr. Tavaly többször is megtapsoltuk Szaharov díj nyertesünket, dr. Makávekt, aki megpróbálta megmenteni a gyerekeket és a nőket. Ők a valódi áldozatai ennek. Szükség van arra, hogy szabályozzuk ezt a helyzetet. Mi megtapsoltuk itt, ma pedig szavaztunk. Tényleg nem elegendő az önkéntesség ezen a téren. ha finomítók és az egyéb ilyen gyárak gyakorlatilag az EU iparát támogatják. Arra szavaztunk, hogy mindenkit bevonjunk az ellátási láncban. Arra szavaztam, hogy tényleg az egész folyamatot megtapsolhatjuk, hogy tényleg az emberi jogok védelme érdekében szálljunk síkra ezeken a területeken. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dalton képviselő. Köszönöm, elnök úr. Tudjuk, hogy mi a kapcsolat az ásványok, illetve a fegyveresek között, de azért értelmesen kell eljárnunk. Ezt nem tudom támogatni, mert itt kötelező rendszert akarunk bevezetni az önkéntessel szemben. Én az önkénteset támogatom, mert a kötelező alapvetően károsítana a gazdaságot világszerten. Ott van például a DLC a, ahol gyakorlatilag milyen á, módon termelik ki az ásványokat. Amerikában sem igazán értek el megfelelő eredményeket. Az amerikai cégek elkerülik teljes mértékben az érintett területeket, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a szegény területek nem tudják eladni az ásványokat, és teljes mértékben aláássák a megfelelő jogszabályokat. Ez nem jó jogszabályalkotás, szemben azzal, amit szeretnénk, hogy ne büntessük a legszegényebbeket világszerte. Köszönöm szépen. Martina Anderson parancsoljon. Megszavaztam ezt a jelentést amely a konfliktusokból származó ásványok és fémek tekintetében a megfelelő öntanúsításról szól. Különösen azokat a módosításokat támogattam, amelyek az átlátható és működő ellenőrző rendszereket támogatják. Az ipar és a cégek konfliktusos térségéből vásárolt ásványi anyagok ellenőrzését ellenőrizni kell, hiszen az EU adja ezen anyagok legnagyobb piacát fegyveres csoportok adják el gyakran ezeket a nyersanyagokat, szörnyű, ki, szörnyű körülmények között dolgoztatva az embereket, és drámai megsértve az emberi jogokat. Az Európai Bizottság javaslata nem volt megnyugtató, nem adott kellő választ a konfliktusos anyagok importációjának ellenőrzésére. Sajnos a szakbizottság javaslatai sem voltak kellően messzemutatóak, éppen ezért azon módosítókat támogattam, amelyek valóban alkalmazzák a megfelelő öntanúsítást, és ilyen módon minden fajta konfliktusos, konfliktusos területből származó ásványra és fémre kiterjed. Köszönöm szépen. Most pedig a szülési szabadság kérdéséről szavazunk, illetve ezen szavazatokat hallgatjuk meg, szavazat magyarázatokat. Először Sojdrova asszony, parancsoljon. Pane předsedající. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy mi az oka annak, hogy a végszavazásnál nem támogattam az állásfoglalást, hanem tartózkodtam. Úgy gondolom, hogy a nők megsegítése a szülés utáni időszakban rendkívül fontos kérdés, és az ezutáni időszakban is segíteni kell a nőket abban, hogy a családot és a karriert össze tudják egyeztetni. Ez az illetett tagország, és ez az Európai Unió érdeke is. Nagyon sokat beszéltünk a kötelező tíznapos apasági szabadságról is, ez szintén rendkívül fontos lenne, de hát nyilván ehhez a tanács, a bizottság és a parlament egyetértése szükséges. Egyébként a jelenlegi állásfoglalási indítvány visszatér egy olyan szövegre, amiről már 7 éve tárgyalunk, és véleményem szerint ez az út már bebizonyította, hogy zsákutca, úgyhogy ezért úgy gondoltam, hogy nem szabad ezt megszavaznunk. Köszönöm. Mark következik egy percben. Bocsánat. Bocsánat, bocsánat, csak gondoltam, idén. Igen, igen, igazad van. Köszönöm szépen. Nemmel szavaztam a szavazás során. Egyrészt támogatom hogy szociális biztonságot nyújtsunk az ifjú anyáknak, és nagyon sok különböző szabály szabályoz ezt a kérdést a tagállamokban. De az anyaság védelmét Lengyelországban, Máltában, Németországban vagy Nagy-Britanniában más-más módon szabályozzák ez a szociális kultúrákkal, valamint a tagállamokon belül kialakult szociális felelősségvállalás kérdésével függ össze. Nem szabad, hogy az EU nivellálja ezeket a szabályokat, nem szabad, hogy beleavatkozzunk a tagállamok hatáskörébe, ezért nemmel szavaztam erre a tervezetre. Honorevole Klün. Klün kollega parancsoljam. Köszönöm szépen. Az apasági ö, szabadságra utalnék, hogy az apák is otthon maradhassanak, a kormányok segítsenek, ugyanis a közös felelősség kulcsfontosságú a munkaerőpiac számára is. Általában a nőké ez a felelősség, ha csak a kormányok nem teremtenek jobb lehetőséget az apák számára is. Ugye a nők azért nem akarnak kimaradni nagyon a munkából, mert ennek nem jók a következményei a későbbiekben rájuk. Úgyhogy óriási kulturális változásra van szükség, hogyha a kormányok itt az EU-n belül ezt el akarják érni. Főleg a KKV-k fogják érezni azt, hogyha elveszítik ö, ideiglenesen a szülőket, az nem lesz jó nekik. Azonban hosszú távon végül is valószínűleg meggondolják magukat. Tehát azt hiszem el kell fogadnunk az, hogy a KKV is ugyanolyan kis vállalkozás, és minden más költséghez hasonló elképzelhető, hogy vannak olyanok, akik fel kell, hogy adják a szakmájukat, mert néhány hónapos távozás nem megethető számukra. A elnök félbeszakítja a hozzászólót. Köszönöm szépen. Linár képviselő következne, de nem látom. Úgyhogy a következő hozzászóló, Gil képviselőasszony következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én mellette szavaztam ennek az ásugalási indítványnak, mert egyszerűen elfogadhatatlan, hogy a tanács blokkolja az irányelvet. És most még olyan pletykákat is hallunk, hogy talán vissza is vonják a bizottsági egy enyhítőbb jogszabályozási szándék keretén belül. Azért a fontos dolgokról szabályoznunk kell. Azért nehezen tudom megérteni azt, hogy az olyan kérdések, mint például a nők részvétele a munkaerőpiacon, illetve a szegénység elleni harc, ami közvetlenül kapcsolódik ehhez, nem kulcsfontosságú kérdés. Itt az EU-nak teljes potenciális lehetőséget ki kell használni, hogy előrelépés történjen. Egyszerűen elképzelhetetlen, hihetetlen, hogy egy ilyen fontos kérdés, ami az egész társadalmat érinti, még mindig egy 1992-es irányelv hatája alá tartozik, amit még nem is fogadtak el megfelelően. Az Egyesült Királyságban több mint a fele az anyáknak a nagyszülőkön, a nagymamákon múlva mehet vissza a munkahelyére de hát ez nem megoldás. Ezért kérem, hogy a tanács a blokkolást állítsa le ebben a fontos kérdésben, e, és ne a kukába lándoljon ez a téma. Köszönöm. Köszönöm szépen. Flanagan képviselő. Um, I voted in there. Uh, Igennel szavaztam. Mégpedig azért, mert úgy gondolom, hogy erre van szüksége az Európai Uniónak, mi több ezen gondolatok alapján alapították meg az Európai Uniót. Ez volt az az európai közösség, amelybe Írország belépett. Úgy tűnik azonban, hogy az Európai Unió most vissza akar lépni. Különösen az apasági szab, szabadság kapcsán nem vagyok elégedett. Nyolc hónappal ezelőtt kisgyermekünk született, és úgy döntöttem, hogy otthon maradok a kisgyerekkel, és ezért a nemzeti médiumok vitriólos kritikának tettek ki, és azt mondták, hogy lusta volnék, nem akarom politikai karrieremet folytatni. Hogyha valaki tehát úgy dönt, hogy anyasági vagy apasági szabadságra megy, akkor ne gondolják azt, hogy lusta, vagy pedig, hogy fittyet hány mindenre. Nem, felelősségteljes és fontos munkát végez az, aki a saját újszülött gyermekével foglalkozik, és a társadalomnak is szolgálatot tesz. Éppen ezért visszautasítom, hogy ezt kritizáljuk, és hogy a médiumok támadják. Főleg ironikus módon a női újságírók támadtak engem, ez elfogadhatatlan. Köszönöm szépen, Petír kollega, tessék parancsolja. Köszönöm szépen. Az anyasági szabadságról szóló irányelv a tanácsban reket meg, és nagyon sajnálom, hogy nem sikerült előrelépést elérni ebben az oly fontos dossziéban. A legtöbb tagállamban már létezik szabályozás, mely szabályozza ezt a kérdést, sőt, ezek a szabályozások gyakran jobbak, messzebbre mutatnak, mint ez a javaslat. Mindenképpen egyetértettem tehát a javaslattal, és biztos vagyok benne, hogy az államoknak kellene biztosítaniuk azt, hogy az anyák és az apák eh, a gyermek megszületésének első hónapjaiban a gyermekkel maradhassanak. Jogszabályokra van tehát szükség, amelyek biztosítják, hogy a cégek megfelelő szabadságot biztosítsanak a szülők számára, és eh, lehetővé tegyük számukra, hogy a gyermekkel maradhassanak. Köszönöm szépen! Most pedig Szilvia Kosta kap szót egy percben. Grazie, Presidente. Eh, Köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez az állásfoglalás visszautal 1992-re, amikor is úgy döntöttünk, hogy a szülési szabadság intézményét megteremtjük európai szinten, tehát nem csak a tagállamokon múlik, hiszen szeretnénk a jólétet mindenütt elősegíteni a szülők és a gyermekek számára egyaránt, és tiszteletben tartani a anyaságod. Viszont az irányelvben előirányzott időszak tekintetében figyelembe kell lennünk az anyák és a gyermekek, a csecsemők egészségére, ugyanakkor viszont a súlyos munkanélküliség idején, illetve a szegénység súlyosbodása tekintetében figyelembe kell vennünk azt is, hogy a költségek hogyan alakulnak az érintettek számára, és meg kell könnyíteni számukra a munkához való hozzáférést, gondolunk itt elsősorban a nőkre. És erőteljesen fel kell lépnünk ma, hangsúlyoznunk kell, hogy a bizottságnak kezdeményező szerepet kell játszania, és a következő luxemburgi elnökségtől is azt várjuk, hogy jogalkotási kezdeményezéssel éljen,

Sojdrová eh, asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. v oblasti naplňování práv eh, osob zdravot... Nem működik a tolmácsolás. pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním postižením by měla jít Evropská unie příkladem eh, az Európai Uniónak példát kellene statuálnia, és ezért megszavaztam ezt az állásfoglalást. Ugyanakkor tiszteletben tartom a kollégákat, és nagyra becsülöm a kötelezettség vállalásokat. Kósa úr az egyik nagyon aktív képviselőtársam, aki hozzájárult a sikerhez. Az EU nem lépett fel elég nagy hatékonysággal ezen a téren. Ennek egyik bizonyítéka hogy az Európai Unióban nem eh, foglalkoztatnak eh, elegendő számú eh, fogyatékkal élő állampolgárt. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a helyzetet, hanem többet kell tennünk. Köszönöm szépen, Gill asszony, egy perc. Támogattam én is ezt az indítvány, de sokkal többet kell még tennünk annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők, illetve a gondozóik eh, ugyanolyan eh, lehetőséggel éljenek, mint eh, mások. Az Egyesült Királyságban jelenleg 1,3 millióan szeretnének dolgozni, de közülük csak a felük kap munkát, és a fogyatékkal élőknek kevesebb, mint negyede rendelkezik valamilyen szakképzettséggel. A munka a nélküli szülők 81%-a nem talál megfelelő lehetőséget arra, hogy a szakmájában elhelyezkedjen. 700 ezer gyermeket érint mindez, és Európa szerte 15 millióról beszélhetünk, akik nem jogosultak úgymond testre szabott gyermek gondozásra. Éppen ezért az EU intézményeknek össze kell szedniük magukat, hogy az erre vonatkozó ENSZ egyezményt a gyakorlatba is átültesse, és ezt minél előbb tegye meg. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Szönálóvá asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. 80 millióan 18 millióan élnek fogyatékossággal az EU-ban, és számukra ugyanazokat a jogokat kell biztosítani, mint bárki más számára, de sajnos ez a gyakorlatban nem érvényesül, és az érintettek számos akadályba ütköznek, így például az egészségügyhöz, a munkapiachoz, a lakhatáshoz való hozzáférésük, vagy az oktatás területén. A bizottságnak és a tanácsnak mindent meg kell tennie ezen akadályok elhárítása érdekében, és érvényesítenünk kell az ENSZ alapelveit ezen a területen. A hozzáférhetőségre vonatkozóan is új szabályzásra van szükség, ami az ENSZ ajánlásai tükrözni. Az ENSZ egyezmény pusztán minimális standardokat ír elő, és az EU-nak arra kell törekedni, hogy ezeket magasabb szinten valósítsa meg. Éppen ezért támogatom az állásfoglalást. Um, um, Én ezt támogatom, mert úgy gondolom, hogy elismerni az embereket, az embereknek a jogait, akkor is, hogyha fogyatékosak, az mindenkinek jó, nem csak a fogyatékossággal élőknek, hanem az egész közösségnek, mert mindenki azonos lehetőséget kap. Ha megnézzük, az emberek többségének valamilyen eh, kisebb vagy nagyobb eh, fogyatékossága van, az egyik színvak, a másik nem eh, érzi magát jól a metróban, tehát mindenki, szinte mindenki mindenkinek van valamilyen fogyatékossága. Tehát mindenkinek kell valamit kínálnunk, és az Európai Unió erről kell, hogy szóljon. Én egy olyan országból származom, ahol 50 évvel ezelőtt még az embereket, hogy fogyatékossággal éltek, elszakították a családjuktól, mert azt mondták, hogy az örtök lakott, szálltak meg őket, hogyha például elmebetegek voltak. A helyzet azóta javított és javult, és ebben reménykedhetünk. És száz százalékig nem csak a fogyatékkal élők esetében is az ő érdekükben vagyok mellé, hanem azért, mert mindenkinek azonos jogokat kell adni. Flanaga or, uh... Thank you, Chairman, and... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szívesen támogattam ezt a kezdeményezést ma, mert nagyon fontos, hogy az aktív befogadás és a fogyatékkal élők teljes jogú részvétele a társadalomban az EU által is támogatásra kerüljön. A, az EU, az ENSZ egyezménye a fogyatékkal élők jogairól erről szól, és az EU jogszabályoknak is ezen kell alapulniuk. Az akadálymentesítést ki kell teljesíteni, hogy minden szolgáltatáshoz hozzáférjenek a fogyatékkal élő emberek, illetve a különböző segédeszközök piacát is elő kell mozdítani a foglalkoztatás terén a fogyatékkal élők számát jelentősen emelni kell a munkaerőpiacon, az oktatásban, illetve az életen átvaló tanulásban is figyelemmel kell lennünk rájuk. Az Európai Bizottság több kezdeményezést is tett, a kisegítő iskolákkal, az életen átvaló továbbképzéssel kapcsolatosan, és ezt mind támogatom. Köszönöm. Köszönöm, Mariana Petir, tessék. Köszönöm. Minden egyes személynek lehetősége kell, hogy legyen, hogy gyakorolja az alapvető emberi, politikai és szociális jogait a minden egyes embernek a méltóságát tiszteletben kell tartani. Az, hogy különbözőek vagyunk, az nem lehet alapja a diszkriminációnak, és nem szabad, hogy megengedjük, hogy egy fogyatékosság valakit megakadályozon abban, hogy a társadalom életében részt vegyen. Éppen ezért támogatom ezt az állásfoglalást. Figyelembe véve azt, hogy 80 millió ember él az Európai Unióban különböző fogyatékosságokkal, ez még mindig különböző korlátokat jelent számukra a mindennapi életben. Szerintem mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezek az akadályok elháruljanak. Alapvetően fontosság, hogy az Európai Unió valamennyi tagállama az ENSZ egyezményt a fogyatékossággal élőkre vonatkozóan betartsa teljes mértékben. Ezt a stratégiát be kell építeni a szociálpolitikába és valamennyi tagállamban. A tagállamoknak elő kell segíteniük a fogyatékkal élők jogait, hogy védjék őket, és azonos lehetőséget kell számukra teremteni a gazdasági, politikai és az élet egyéb területén minden tagállamban. Köszönöm szépen, Kosta asszony. Köszönöm, elnök úr. A beszélések szerint az EU-ban körülbelül 80 ezren rendelkeznek közepes vagy súlyos fogyatékossággal, és az egyezmény, amit az EU ratifikált három tagállam kivételével, tulajdonképpen egyfajta referenciapontot jelent, hiszen ez elismeri az emberi jogok sokféleséget, univerzalitását, és garantálni igyekszik diszkriminációmentes különösen a fogyatékkal élők integrálását vonatkozik ez a szolgáltatásra, a foglalkoztatásra, illetve az állampolgári jogokra egyaránt. Az állásfoglalásban konkrét előrelépést teszünk, és felszólítjuk a bizottságot, hogy fogadjon el a fogyatékkal élők esetében az adott szakpolitikákra vonatkozó csomagot, és a kulturális oktatási és sport szakbizottságot felszólítjuk, hogy működjön együtt a többi szakbizottsággal, annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő fiatalok is bejuthassanak az egyetemekre, és nagyobb erőt kell tulajdonítani az egyezménynek is. Elnök, köszönöm, Malatics asszony. U Európskoj uniji 80 milijuna Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unióban körülbelül 80 millió fogyatékkal élő ember él. Ugyanolyan jogokat kell, hogy kapjanak, mint a többi állampolgár, ugyanolyan lehetőségeket az oktatásban, illetve a színvonalas életvételében. Ugyanakkor a hétköznapokban valójában nagyon sok akadály el előttük. Fontos, hogy átfogó képünk legyen azokról a problémákról, amelyekkel a fogyatékkal élők szembe kerülnek. Egészségügy, foglalkoztatás, illetve teljes jogú részvétel a társadalom életében, illetve a családban. Mindezen területeken célokat kell meghatározni annak érdekében, hogy az előrelépést mérni lehessen. A társadalmi befogadás az Európai Unió stratégiájának egyik célja. Ezt önmagában nem lehet elérni, csak akkor, hogyha a tagállamok és az intézmények egyaránt erőfeszítéseket tesznek. Horvátországban 520 ezer fogyatékkal élő szenvedte meg a válság és a megszorítások hatásait. Kvóták bevezetésével a foglalkoztatásban némi előrelépés történt, de még mindig nagyon sok mindent kell tenni annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők életét javítsuk aktívabban kell fellépni, tisztában kell lenni a fogyatékkal élők szempontjaival, ezért támogattam ezt, köszönöm. Most pedig akkor átérünk a következő állásfoglalások a szavazat magyarázataira, valami a Cielana fastidiosa fertőzésről van szó, ami az olajfákat támadja meg, és most pedig eh, Damátor Rosszászony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni a kollégáknak, hogy megszavazták ezt az állásfoglalást, ami valójában azokat a döntéseket követi, amelyeket a bizottság terjesztett elő. De felvetődik bennem a kérdés, hogy mi a valóban a parlamentnek a szerepe. Napokig dolgoztunk azért, hogy végül is azt fogadjuk el, amit a bizottság javasolt. Legyen ellenőrzés, kutatás, és így tovább. De nem belülik azt, hogy a költséghatékonysági elvet is alkalmazni kellene hosszú távon azért, hogy ezt a sorscsapást meg tudjuk szüntetni. Másfelől felül kellene vizsgálni azokat, azokat az intézkedéseket is, amelyeket javasoltak a tudományos eredmények alapján, és amelyek bemutatásra kerültek. Többek között vannak egyéb növények is, amelyek a xilénától fertőződhetnek. Ennek van következménye a környezetvédelemre, például a növényvédőszerek használata, és az is lehetséges, hogy ezzel az állásfoglalással egészséges fákat is kiirtanak 100 kilométeres körzetben, mert potenciálisan ez a fertőzés ezeket is érintheti. Tehát rövidlátó intézkedésekről van szó, amire környezetvédelmi, szociális, gazdasági területen is lesznek következményei. Tehát ez így már most látható, hogy ezt a egy közelmúltbeli tanácskozáson egy kabinetfőnök is javasolta, hogy sokkal hangosabban kellene a hangunkat hallatni. Ott vannak a Filerpio, Kopász és más például olasz gazdálkodói szervezetek, és előterjesztettünk egy anyagot, amit be fogunk nyújtani a bizottságnak, az arra vonatkozóan, hogy milyen lehetséges alternatívák léteznek, amiket rá lehetne építeni egyébként a közösségi irányelvekre, de amiket a tudományos tudományosan is alátámaszthatóak és nem hiszem, hogy a hatóságoknak nem kellene erre figyelniük és felelősséggel eljárniuk. Paolocsi úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szalentóban ez a kártevő, és ez a járvány nagyon súlyosan érinti a gazdálkodóinkat, amit egyszerűen nem lehet ellenőrzés alatt tartani, és gyakorlatilag a gazdálkodók esnek áldozatul, nem csak az óriási jövedelem forrástól esnek el, hanem őket is meg évszázados olajfa ültetvényeket támadja ez a járvány. És felszólítunk arra, hogy ne essünk átaló túloldalára és vágjunk ki minden ültet, olajfaj ültetvényt. A Horizont 2020-as erőforrásokat is fel kell használni annak érdekében, hogy az eddig ismeretlen kórokozó területén megfelelő kutatások folytatódjanak, és ezzel segíthetnénk a gazdálkodókon, a gazdaságokon, és racionálisan kell a puffer erőforrásokat is felhasználni. Jár úr nincs jelen, úgyhogy megadom a szót Notis Mariasnak. Köszönöm szépen, én megszavaztam az állásfoglalást, Más kollégákkal együtt nyújtottam be állásfoglalás tervezetet a mérések érdekében, hogy visszaszorítsuk ezt a baktériumot nagyon fontos, hogy gazdasági támogatást nyújtsunk az olaj, olíva termelőknek, akik megszenvedték ezt a csapást. Az is nagyon fontos, hogy betiltsuk az olyan facsemeték és növények behozatalát, amelyek fertőzöttek. A xilella nagyon veszélyes baktérium, és hogyha nem teszünk óvintézkedéseket, akkor nagyon súlyos gazdasági problémákkal találhatjuk szembe magunkat. Üdvözöljük az állásfoglalást, és felhívást intézünk a bizottsághoz és a tagállamokhoz, hogy azonnal kezdjék meg az alkalmazását. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló petir asszony tessék. Köszönöm szépen. A probléma, amivel szembesülnek az olasz gazdálkodók, félelmet kelt a szomszédos országokban is, ideértve a horvátországi gazdálkodókat is. Ami őket izgatja, az különösen az, hogy nincs megfelelés kellő információ. Én támogattam az állásfoglalást, mert felhívja a figyelmet arra, hogy milyen szörnyűséges következményekkel kell számolniuk a gazdálkodóknak. Nagyon örülök annak, hogy elfogadták a javaslatomat, ami arra irányul, hogy az információ információt megfelelően terjesszük, illetve legyenek megelőző intézkedések, ideértve a megfelelő monitoringozást is, és egyéb intézkedéseket. A kompenzációs intézkedéseket sem szabad elfelejteni. Az elégtelen kompenzációnak mindenképpen az lesz az eredménye, hogy ellen fognak állni az intézkedések alkalmazásának. Hogyha az intézkedések nem kerülnek bevezetésre, akkor ebből további problémák lesznek. A horvát gazdálkodók azt szeretnék, hogyha mi mielőbb és gyors, gyors választ kapnának, a, nem csak hogy az intézkedéseknek, de az, a kommunikációnak is gyorsnak kell lennie. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk a vitát, a szavazat magyar.